Dear colleagues. Kedves kollégák! Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérném foglalják el a helyüket. Üdvözlök mindenkit az utolsó Peti szakbizottsági ülésen a nyári szünet előtt. Legyünk kedvesek, nyugodjunk meg, mint egy felkészülve az elkövetkező nyári szüneti napokra. Nagyon érdekes petíciósokra fogunk találkozni, és emlékezetes is, is lesz az ülésünk. Közben hozták is nekem a kalapácsot. Köszönöm. És akkor nézzük a második napi rendi pontot, ez a napirend elfogadása. Azt mondom, hogy az ötös és a napirend, hatos napirendi pontot gyakorlati okok miatt délutánra tegyük át, mielőtt ö, szavaznánk. Azért, mert jó lenne összeszedni az összes szavazatot hogy minden szavazásra jogosult kolléga itt legyen egyszerre, és ne délelőtt és délután is. Akkor hagyjuk jóvá a májusi jegyzőkönyveket, májusi ülések és a júniusi ülések jegyzőkönyveit, ezt meg is kapták. Ami a májusi jegy, jegyzőkönyvet illeti, az SND azt kéri, hogy a Jugendamt képviselőit hívjuk meg az egyik következő szakbizottsági ülésre, meghallgassuk őket is, és hogy emellett az érintett biztosnak levelet is küldjünk. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt hagyjuk jóvá. Ezzel a jegyzőkönyvet elfogad, jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Van néhány bejelentésem. Körbenézek. Azt nézem, hogy az érintett személy a teremben van-e. Rendben, mert azt szeretném, ha mindenki megnézné magának Leo Coxot, és jó lenne, a Leo Cox is rám nézne. Ez nagyon vicces. Szia, Leo! Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon örülök annak is, hogy mindenki rád néz most mert a petíciós bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm, hogy a szakbizottságban dolgozol nagyon régóta. Akkor, amikor idejöttem, azt mondták, hogy amit Leo nem tud a petíciósokra, azt nem is érdemes tudni. Nagyon sokat tanultam én is, Daniel is tőled, és nagyon fontos munkát végeztél a szakbizottság részére. Azt mondták nekem, hogy nyugdíjba vonulsz, a többi fiatallal együtt te is nyugdíjba vonulsz, mielőtt elmennél. Nem tudom, hogy a következő ülés előtt már nyugdíjba vonulsz? Ezt még nem tudta a szakpolitikai tanácsadó elmondani. Lát, látunk-e még téged? Igen, nem? Ha igen, akkor bármikor gyere nyugodtan, ha nem, akkor a szakbizottság nevében köszönetet mondok, minden jót kívánok! az elkövetkező izgalmas időszakaszhoz. Remélhetőleg pihenni is tudsz, izgalmakban is részed lesz, eszel, olvasol, úszol, sportolsz, hát ez hosszú lehet ez a lista. Tegyél bármit, amit szeretnél, és élvezd. Köszönjük szépen még egyszer. And I also hope that you és remélem, hogy azért visszajössz hozzánk, még akkor is, ha nem köteleznek arra, de úgy érzed saját indítatásból, hogy szeretnél. Van néhány egyéb bejelenteni valóm is. Ez is környezettel kapcsolatos. Azért, hogy csökkentsük a papír mennyiséget, és hogy igazítsuk magunkat a parlament EMAS célkitűzéseihez. A napirend B részét nem fogjuk a jövőben kinyomtatni, csak online lesz hozzáférhető továbbá. És lehet, hogy ez azért néhányunkat aggasztani fog, belépve engem is. A papír változat, amely az A részt tartalmazza, és amely a szakbizottsági vitára bocsátott napirendi pontákat tartalmazza, tehát a papír változatok számát is jelentősen lecsökkentették. A tagok kapnak egy-egy példányt, és az asszisztensek is kaphatnak egy-egy példányt, viszont a jövőben megnézzük azt, hogy az ülésekre kinyomtatott anyagok száma hogyan csökkenthető. Néhány szakbizottságban már így járnak el, papírmentesen. Minden dokumentum online hozzáférhető, az e-meeting application révén a tableteken. Ez egy bejelentés. A másik bejelentés a Frontex jelentés menetrendje. Közösen fogjuk ezt a libével megalkotni az 55. szabály szerint. A jelentés tervezetet november 10-én ismertetjük. A módosításokat november 24-ig lehet benyújtani, a szakbizottságban februárban szavazunk, a plenárison pedig 2016 márciusában. A következő pont a hetes egyebek. Maria Szúr kért egy pontot, egy a kapcsolatos ez a kérés, és örömmel meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint arról már tájékoztattam a koordinátor kollégákat a koordinátori ülésen, amire most került sor, szeretném tájékoztatni a képviselőtársakat, hogy, mint tudják, erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az állampolgárokkal közvetlen kapcsolatba kerüljünk, és ők könnyebben hozzáférjenek az európai parlamenti információkhoz, konkrétan a petíciós szakbizottsághoz könnyebben fordulhassanak. A parlament által jutatott pénzegeszközök segítségével egy konzultációs eszközt hoztam létre, a konzultáció.marias.gr er, eh, honlapon. Pillanatnyilag ez csak görög nyelven áll rendelkezésre, de hamarosan a más európai eh, nyelveken is hozzáférhető lesz. Ez a platform lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatot eh, létesítsenek az állampolgárok a PETI szakbizottság munkájával, és létezik egy olyan gomb is, hogy élek a jogaimmal. Ez lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy a mi szakbizottságunk platformjára kerüljenek, illetve az Európai Ombudsmanhoz is panaszt nyújthatnak be, mert ott van a link és a honlapon. és a link segítségével a szakbizottsági üléseket is lehet követni élőben a platformon, tehát ott van a Peti Szakbizottság web, tehát élőben nézhetik, hallgathatják a görög állampolgárok a munkánkat, Persze nem csak a görögökkel foglalkozunk, a ma délután 15 órakor kezdődő ülések, ülésen spanyolországi jelzálók kérdésről, meg kilakoltatásról is lesz szó. Aki meg akarja nézni, követni akarja, természetesen követheti más országból is. Meg fogom osztani a linket önökkel. Az Európai Parlamenttől kapott pénzügyi támogatás segítségével az Európai állampolgárok számára javítottuk az elektronikus demokráciát és a hozzáférést a munkánkhoz. Köszönöm szépen a figyelmüket, és örülök, hogy megbeszélhetjük ezt. Köszönöm. José Riquelme López üdvözlöm most. Ő fog a talomid áldozatok nevében felszólalni Spanyolországból. Kérem, hogy az öt perces időkeretet tartsa be. Jó napot kívánok! José Rikelnek hívnak a, a talidomid áldozat Hallgatók Szövetségének eh, alelnöke eh, vagyok. És itt van az elnökség másik tagja is velem. Köszönöm szépen a támogatásukat. Eh, segítségük nélkül nem tudtam volna eljönni. Nagyon rövid volt a határidő. 60 év telt el, az események bekövetkezte, a talidomid tragédiák bekövetkezte óta. Grönenthal német cég 54-ben vezette be azt a nyugtatót, illetve azt a tablettát, ami az alvászavar ellen szolgált, biztonságos csodaszernek tekintették, és az állapotos asszonyok émeigését vagy hányingerét is hivatott volt kezelni. A Ezután jöttek a világra szörnyű deformációkkal, az újszülöttek végtagok nélkül súlyosan sérült szemmel, füllel, nemi szervekkel, húgyutakkal, 5000 élünk még közülük, 1961 végén eh, betiltott betiltották, illetve 62-ben az egész világon betiltották ezt a gyógyszert, kivéve Spanyolországban. Egyedül az Egyesült Államokban nem következtek be ilyen tragédiák, mert ott, mivel nem végezték el megfelelően a gyógyszer tanulmányt, nem is lehetett bevezetni a piacra az FDA-nek köszönhetően. az országok fokozatosan ismerték fel a problémát, és nagyon gyorsan bevezettek egy olyan támogatási formáról szóló szabályozást, ami lehetővé tette a túlélést ezeknek a sérült embereknek az ő életükre szólóan nyugdíjat, illetve tápfészt juttattak a fogyatékkal élőknek. Kártalanítás is történt az Egyesült Királyságban, Németországban. Még mindig fizetnek kártalanítást. Spanyolországban a helyzet azonban teljesen más, és ezért vagyunk ma itt Grönentál Spanyolországban is értékesítette a gyógyszert, továbbra is van egy gyára Spanyolországban, és továbbra is árul gyógyszereket. Egészen 1969-ig árulták ezt a gyógyszert, 77-78-ig még hozzáférhető volt, tehát 8 évvel az európai felismerés után eh, még mindig nem korlátozták az értékesítését. 1985-ben foglalkozott először a jogalkotó az áldozatokkal, eh, senki nem kapott az államtól eh, kártérítést, és a legtöbb ember a családjára volt szorulva, illetve az egyház segített neki. Olyanok is vannak, akik az utcán koldulnak. 60 év elteltével még mindig nem kaptuk választ arra, hogy miért történt ez így. Pont az ellentéte történt a mi országunkban, mint másutt Európában. Az Európai Unió a kohézió alapján működik, a spanyol áldozatokat azonban sorsukra hagyták. Ezért az Európai Parlamenttől kérünk segítséget, kérjük, hogy önök is álljanak mellénk, ne diszkriminálhassák a mi országunkban azokat, akik ilyen károsodásokkal születtek. Bízunk benne, hogy a bölcsesség kerekedik felül valamilyen szankcióval rá kell venni az államot, hogy vállalja végre a felelősségét. A talidomid a révén alakultak ki azok a lehetőségek, amelyekkel ugye kártérítés lehet bíróság előtt kérni gyógyszerek által okozott sérülésekért megfelelő gyógyszer kipróbálási rendszerek, előírások, és ennek az eredményeként jöttek létre. 2011-ben 100 ezer eurót, több millió, milliárd eurót kellett fizetni Spanyolországnak más kockázatokért. Mi történt volna, hogyha egy spanyol gyógyszergyár több ezer német állampolgárt gyilkolt, csonkított volna meg? fontos, hogy az alapszükségleteinket ellássuk, és önökre számítunk az Európai Parlamentben egyhangulag támogatják az ügyünket. Egy további lépést szeretnénk elérni, hogy a mi tagállamunk vállalja a felelősséget még egyszer megismételném, hogy mennyire hálásak vagyunk, köszönettel tartozunk azért, hogy fogadnak ma itt bennünket. az a felelősségünk, hogy a kérésünk ne süket fülekre találjon. A spanyol áldozatok életük vége felé közeledne és nagyon felemelő érzés, hogyha hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megoldjuk ezt az ügyet, és így alakíthatjuk az európai történelmet. Köszönöm. Thank you, sir. Köszönöm szépen, uram. Florian Schmidthez fordulok a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Ja, hogy ott van, mondja az elnök. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. A talidomid az egyik legnagyobb gyógyszerészeti katasztrófa, ami ezelőtt Európában, és ahogy a kéremezőnek elmondta, tragikusan összekapcsolódik az európai jogalkotással. Ez volt az e, legnagyobb ösztönzője annak, hogy elfogadtuk és harmonizáltuk az európai gyógyszer engedélyezési rendszert 50 évvel ezelőtt. A bizottság részéről nagyon mélyen együttérzünk a kérelmező helyzetével, és a spanyolországi helyzet önmagában is különleges a többi tagállamhoz képest. Van azonban egy jogi komponens a petíciónak, és van egy politikai eleme is. Ami a jogi elemet illeti, a bizottság a múltban számos kérdére, kérdésre válaszolt, amelyet képviselők nyújtattak be, és mindig emlékeztetnünk kellett arra, hogy a kompenzációs alapok és a áldozatok támogatásának kérdése nemzeti hatáskörbe tartozik. Nekünk itt a bizottságban nagyon kevés befolyásunk van, ami a dolog jogi oldalát illeti. Az európai intézmények részéről nagyon nehéz beavatkozni a kéremező védelmében. Ami a politikai oldalt illeti, tudjuk, hogy nagyon sok képviselő találkozott a talimodomid és egyéb vírusok kérésével, és támogatták is a és felszólították a nemzeti kormányokat az intézkedésre. Andrea Kaitis biztos nemrégiben találkozott több túlélői képviselővel Spanyolországból, Svédországból, Olaszországból, Egyesült Királyságból, és velük véleményt cseréltek Eh, ahogy azt az elődje Borg biztos is megtette már van, tehát egy politikai elem a kérdésnek, jogi szemszögből azonban petíciós szempontból nagyon meg van kötve a kezünk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, mondja az elnök. Megnyitom a vitát. Máten, ön, ön, ön, ön, ön következik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 én köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen a panaszosnak, hogy előadta, hogy miről van szó. Igen, hát én is látom a képeket. Miközben értem a kérésüket, tudom, hogy nem a bűnöst keresik, de hát akkor is valakinek végül is fizetnie kell, meg kell találni a módját a kártérítésnek. Én nem tudom megmondani, hogy hogyan lehet ezeket a károkat jóvá tenni, az semmiképpen sem tolerálható, hogy az áldozat kétszer fizessen. Először is megcsonkítják, aztán még a társadalmi élete is sérül jól elmondták ma, hogy hogyan jártak a spanyol áldozatok, anélkül, hogy megbélyegeznénk valakit, tudom, hogy keveset tudunk tenni, azért javaslatot tehetünk, impulzussal élhetünk annak érdekében, hogy a többi parlamenti képviselő is tisztában legyen vele, hogy ez így nem mehet tovább Spanyolországban az áldozatokkal, én azt javaslom, hogy a spanyol államtól kérjük, hogy tartsanak egy tárgyalást az érintettekkel, a Grunenthal bevonásával, mert hát úgy gondolom, hogy ők a felelősek a helyzetért. Tehát a háromadalú tárgyaláson a spanyol állam, az áldozat, Szövetsége és a Grunenthal gyógyszergyár vennének részt meg kellene próbálniuk megállapodásra jutni, hiszen elfogadhatatlan, hogy ezek az emberek kétszeresen is áldozatok legyenek. Legalább sugalmazhatnánk, hogy mindenki érdekében egyeztetésre, tárgyalásra kerüljön sor. Köszönöm, Margaret. Először is köszönöm, hogy eljöttek. El kell ismernem, hogy a botrány annál sokkal súlyosabb, mint ahogy önök leírták. Tudom, hogy Spanyolországban nagyon sokan szenvedtek, Svédországban is nagyon hatalmas botrányt keltett az antrax 60-as évek közepén, ugyanígy Németországban, ahol a gazdák megvesztegetni akartak, minden alásak mindenkinek hatalmát, és nagyon rongondó dolgokat követtek el. Az Egyesült Államokban történt meg egyedül az, hogy bármit is sikerült tenni. Sajnálattal mondom, hogy a talidomid nem az utolsó gyógyszerészeti botrány, lesz még sok ilyen, amit látunk. Ez a könyv, az a cím, hogy Deadly Medicine and Organized Crime, nemrégen, nemrégen jelent meg Spanyolországban, spanyolul, néhány éve van a piacon, és még senki nem akarta lelőni az a szerzőt, bár nagyon sok, sok személyt és céget megnevez. Ezt a talidomitot használhatnánk fel arra, hogy megkérjük a bizottságot, hogy nyújtson be nekünk egy tanulmányt arról, hogy mi történt ebben az ügyben. Ezt a vitát már nem kéne lefolytatni. Nagyon sokat segítene nekünk, hiszen vannak még áldozatok, és vannak más gyógyszerek is, amelyek e, e, drámai módon megsértik az emberi jogokat, és azok a gazdák, akik a legaktívabbak a TTIP-ben, azok szeretnék elérni, hogy amit mi Európában szeretnénk elérni, hogy az embereket védjük, azt ezt szeretné alásni. Nagyon fontos szerepet játszanak ebben az Egyesült Államokban, azt kéne megkérdezni a bizottságtól, hogy vajon nem lehetne áttekinteni azt, hogy mikor, hol állították le ennek a gyógyszernek a használatát, és mennyi kártérítést fizettek a betegeknek, hiszen a spanyol ügy jó példa, de nem az egyetlen, egyedülálló. Nagyon feldühít engem az, hogy a Grünenthal hogyan cselekedett, és a hozzá kapcsolódó cégek mit tettek. Ezek mennek már mind börtönbe kéne ülniük. Azért, amit az emberekkel tettek, és tudták is, hogy ezt teszik. És csak öm, forgalmazták és megvesztegetek embereket. Azt kéne megnézni, hogy hol állították le ezt a gyógyszert, milyen kártérítést fizettek, és ki fizette ki. Vajon a Grünentának egy félért is kellett volna, kellett -e fizetnie? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Margaret. Eleonora? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérelmezőnek, hogy felhívta a figyelmüket erre a kérdésre. Néhány hónapja felvettem a kapcsolatot áldozatokkal, megismertem az Olaszországi Szövetséget és a Brit Szövetséget is, áldozati szövetséget, és pont májusban történt itt az Európai Parlamentben, hogy sajtókonferenciát tartottunk minden frakció bevonásával, és mindenki támogatta a megoldás keresést ezeknek az áldozatoknak az ö, ügyében. Akik egy gyógyszerészeti botrány áldozatai, ami semmihez nem hasonlítható. Ahogy ön is mondta, hatalmas érdekek húzottak mögötte, amelyet jól szőnyeg alá söpöltek és jól elrejtettek. Nekünk kell bátraknak lenni és kimondani, hogy a német kormány is szerepet játszott a homályosításban az eljárás során mentett minden tőle telhetőt, hogy lezárja a lehető leggyorsabban az eljárásokat, és elkerülhesse azt, hogy kártérítést lehessen elismerni Németországban, de máshol is ez történt. Vannak emberek, tehát, akik semmiféle filérkártérítést nem kaptak. Én pedig azokra gondolok, akik a talidomid olaszországi áldozatai, és akiket nem is ismernek el áldozatként. És ezt leszámítva ők fizetik a következményeit ennek a gyógyszernek, és az életminőségük csak egyre rosszabb lesz, hiszen degeneratív hatása van a gyógyszernek. Ezért mindenképpen valamiféle segítségnyújtási lehetőséget kell találnunk ezeknek az embereknek a számára. Az olaszországi szervezettel monitoringot próbálunk végezni, megnézzük, megpróbáljuk megnézni, hogy milyen a jelenlegi helyzet ezek, ezeknek az embereknek. Több ezren vannak, akiknek ezzel a problémával kell élni minden nap, mert nem ismerik el a helyzetüket, nem fizetnek nekik kártérítést, nem ismerik el őket fogyatékosként, pedig segítségre van szükségük mindennapi életükhöz. A kártérítés kérdése és a segítségnyújtás kérdése tehát nagyon fontos. Emlékszem egy levélre, amelyet különféle frakciók írtak, az enyém is benne volt, és Merkel asszonyt kértük, hogy tűze napirendre még egyszer, és tegyen meg minden tőle telhetőt ezeknek az embereknek a megsegítésére. Tudom, hogy július 7-én talidomid áldozatokkal és kép, képviseleti szervezetekkel találkozott a német kormány. Remélem, hogy ez valamiféle hogy segíti a spanyol áldozatokat is, hiszen próbáljuk aktivizálni mindazokat, akiknek bármiféle hatalmuk van az Európai Parlamentben is. Persze a tagállamokon múlik, hogy mit döntenek, de van némi hatalom a kezünkben, és tudunk nyomást gyakorolni a tagállamokra hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Mindez nagy erőfeszítéssel. Köszönöm szépen. Anke Mária. Mária Szúria a szó. Köszönöm elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a kérelmezőnek, hogy ma eljöttek, és átadták nekünk ezt az információt. Nagyon megdöbbent az, amit láttam. Ezek, e, ezek több ezer embernek a tragédiája, akinek ezzel az állapottal kell megközdenie. A bizottságunknak valamiféle nyomást kéne gyakorolni, valamiféle választ kéne adni a kéremezők petíciójára, hiszen ez a lényeg ennek a bizottságnak, hogy cselekedjen a bizottságunknak az a lényege, az az értelme, hogy ha valaki kérvényező ilyen bajba kerül, akkor valamiféle segítséget nyújtunk. Magától értetődik, hogy a gyógyszeripar az elsődleges felelősség, de hatalmas jelentőségű a kár, kérdése is, és itt felelősséget kell vállalni. Teljes európai, átfogó európai kérdés, és ezért a szakbizottságunknak nagy felelősséget kell vállalnia, bár első ránézése nem a mi feladatunk. A európai állampolgárok jogairól szóló alapszerződés szerint, ha megfelelő jogi eszköz rendelkezésre áll az állampolgároknak az Európai Unióban, és ezek az állampolgárok is európai állampolgárok, tehát de úgy tűnik, hogy ők nem eh, kapnak megfelelő jogi védelmet. A kérdés az, hogy ők hova forduljanak jogi védelemért, jogsegítségért. Ha a spanyol bíróságoktól kapják meg, vajon oda kell fordulniuk a kártérítési igényekkel azokkal szemben, akik felelnek érte? Vagy a gyógyszeripar ellen kell perelni, vagy a német bírósághoz kell fordulniuk, és hogy ott kapjanak védelmet. Az első dolog tehát, amit ez a szakbizottság tehet, az a következő információt kell beszerezni az ügyekről arról, hogy hány ezer eh, áldozatról van szó, kikapott már kártérítést, meddig jutottak az eljárásban, és mi a jog, joghatóság, mely ország eh, felelőssége ez, hol kell a kártérítés igényt benyújtani, melyik országban, és azt gondolom, hogy a mi bizottságunk ebben sok segítséget nyújthat, utána pedig konklúziót kell levonni először is. Meg kell találni annak a módját, hogy a média írjon az áldozatokról, hogy jogsegítségre van szükségük, ezt biztosítani kell, és ebből fakad a kár, kárpérítés. Egyetértek a francia kollégával, aki a nyomásgyakorlás kérését vetette fel, annak érdekében, hogy előre haladjon az ügy. Évi mondta, hogy a nyomásgyakorlással a német kormányt lehetne cselekvés, cselekvésre késztetni, hogy kártérítés fizessen az áldozatok ezreine, és nem csak, hiszen, a spanyol, hiszen nem csak spanyol probléma, hanem európai. A szakbizottságunk feladata az tehát, hogy cselekedjünk. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, készítsenünk jelentéseket erről, kérünk jelentést a bizottságtól, nézzük meg, hogy miként lehet támogatást nyújtatni a kérelmezőnek. Nem csak a jó szándékokat kell elmondani, nem csak az együttérzésünket kell kifejezni, az nem elegendő, hanem ennél többre van szükség. Now Rosa, the floor is cheap. Rosa, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Luca Lópeznek és Rafaelnek is, hogy eljöttek ma hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ők nagyon sok szemét, nagyon sok embert képviselnek ma itt, és ritka példáját látjuk a méltóságért folytatott harcnak. Köszönjük szépen! a végső céljukat, az igazságot támogatjuk. Azért, hogy, mert azt szeretnénk, hogy minden európai áldozat ugyanolyan bánásmódban részesüljön. Orvosi, gyógyszerészeti tragédiáról van szó. Ez európai probléma, és nem spanyol így politikai és humanitárius kérdés, és minden kormánynak össze kellene fognia a parlamenteknek is, hogy egy igazságos megoldást találhassunk. A spanyol helyzet szomorú, nagyon kevés áldozat helyzetét ismerték el, mert 50 év is eltelt azóta, sokan már meghaltak. Egy állásfoglalást várunk azért, hogy egy ilyen mértékű fájdalmat valahogy kompenzálni lehessen. Néhányan a holokauszthoz hasonlítják ezt, és én ezzel egyetértek. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak egy ülést kellene mm, megszerveznie, hogy kikerüljünk ebből a padhelyzetből. Szeptemberben a felépített bíróság is összeül, hogy megnézzék, hogy hogyan lehetne előrelépni. A parlament, a néppárt úgy gondolja, hogy mindent a petíciós bizottság révén kellene elintézni, hogy ebből a zsákutcából kikerüljünk, és hogy Spanyolországot és Európa más részeivel hasonlóan kezeljenek. Én 1965-ben születtem, a gyógyszer akkor a születésem időszakában is hozzáférhető volt Spanyolországban. Igazságoságot szeretnénk számíthatnak frakciónk támogatására, és mindenki nevében beszélek, hogy meg fogják kapni ezt a támogatást. Egy másodpercre szeretnék beleszólni önök azért vannak itt, hogy eszmecserét folytassanak a szakbizottsággal, viszont minden frakció ugyanúgy döntött, hogy meghívjuk önöket, és megosztjuk önökkel a véleményt. Itt szakbizottsági erőfeszítésről van szó, tehát minden frakció és a szakbizottság is üdvözli önöket. Szépen Cecília, az Európai Néppárt véleményét szeretném tolmácsolni de el kell, hogy mondjam, hogy mindannyiunk közül én vagyok a legnehezebb helyzetben most. Ugyanis az én eredeti képzettségem biokémikus. Én az egyetem elvégzése után több évig alapkutatással foglalkoztam, tehát kedves spanyol barátaim, ezzel a szakmai tapasztalattal a hátam mögött mondom, hogy a, a talidomidot soha nem lett volna szabad emberi alkalmazásra használni, azt hiszem, hogy ez bűn volt önökkel szemben, önöknek kétségkívül kártérítés jár, és csatlakozom azokhoz, akik támogatják önöket, és azt mondják, hogy minden nyomást ki kell fejtenünk a spanyol kormányra és a bizottságra is, hogy az önök ügyét előre tudjuk vinni. Én úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, és minden támogatást meg kell adnunk önöknek. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, Szoledád. Én is üdvözlöm Önöket, és biztosíthatom együttérzésemről. Ez egy olyan téma, amely fölött nem hunyhat szemet senki sem. A modern orvostudománynak is felelősséget kell vállalnia ezért. A 20. század legnagyobb gyógyszerészeti tragédiája volt. Nem lehet máshoz hasonlítani. Ez eredményezte azt a farmakovigilanciát, amely most már létezik az Európai Unióban. Ez volt az utolsó olyan esemény, amely azt eredményezte, hogy sok ezer törvényt, szabályt meghoztak, de a személyeket az érintetteket nem részesítették megfelelő bánásmódban a tragédiát követően. Nem volt erre politikai akarat, mert ha lett volna, akkor ez fegyvert adott volna az áldozatok kezébe, és jogi eljárásokat lehetett volna e-, útnak indítani dokumentumokat nem bocsátottak rendelkezésre, nagyon gyors megállapodások születtek az érintett gyógyszervállalatok, a gyógyszerészeti cégekkel, és az egyetlen, aki ebből a szégyenletes módból, az ügye való bádásmódból hasznot húzott, az a gyógyszeripar volt. A politikai akaratunk megvan, még akkor is, ha 50 évvel túl későn, de szükségünk van a dokumentumokra, hogy lássuk, hogy mi történt, nem csak a Spanyolországban, hanem az egész Európai Unióban. Napvilágra kell hozni a világ, az igazságot, és szeretnénk önöket támogatni. Tudjuk, hogy Olaszországban is előfordultak ilyen esetek. Spanyolországban egy törvényt fogadtak el, ez volt az első alkalom, amikor Spanyolország elismerte, hogy az áldozatok szövetsége mit mondott. Nekünk a spanyol kormánynak kellene levelet írnunk, hogy javasoljuk egy párbeszéd elindítását, hogy megnézzük, hogy az említett kormányhatározat megfelelő. Ez túl korlátozó, és nem ad elegendő kompenzációt az áldozatoknak. Másodszorban nekünk nincs jogi kapacitásunk, mint ahogy mondtam, de van politikai akaratunk hiszen az egészségügyi biztos is a legutóbbi alkalommal, amikor az MV szakbizottságban volt, elmondta, hogy ez egy európai probléma, és európai válaszadásra van szükség. Elmondta azt is, hogy meg fogja vizsgálni ezt az ügyet. Nagyon-nagyon fontos kérdést intéznünk a biztoshoz, kipuhatolva azt, hogy van-e bármiféle intézkedés, amelyel elindíthatjuk az eljárást azért, hogy egy európai választ fogalmazhassunk meg. Harmadsorban a tanulmány, amelyet megemlítettek, fontos lépés, hogy szükség van a dokumentáció összegyűjtésére. A Júri Szakbizottság úrtól jó lenne szakvéleményt kapni, hogy lássuk, hogy milyen módon lehetne egy jogi választ megfogalmazni. Köszönöm szépen, hogy ilyen hasznos, konkrét javaslatokat tett Valina asszony. Következő. Üdvözlöm Hosszét és Rafaelt. Tudom, hogy gyakran találkozunk. Örülök, hogy itt beszélhetünk most erről a témáról. Az Európai Uniónak van egy alapjogai kartája. És abban az áll, hogy mindenkinek joga van az egészséghez, és senki sem diszkriminálható állampolgársága alapján. Jogok van az egészségre és az egészségvédelemre. Én is azt mondanám, hogy kérjük ki a Juri véleményét. 2010. augusztusában született meg az említett királyi határozat az elismerésről és a szociális segéről beszél, viszont nem fizette ki semmit és az is igaz, hogy csak egy hónapig lehetett jelentkezni az áldozatoknak, hogy elismerjék őket áldozatnak, és ilyen segélyben részesüljenek. Május 27-én volt egy sajtótájékoztató bonzúrot is volt, és ott azt a benyomást keltették, hogy készen állnak arra, hogy valamit tegyenek. Négy év állt rendelkezésükre, Hát ezek csak választási ígéretek voltak. A spanyol kormány üljön le az áldozatokkal le a tárgyalóasztalhoz. Mit akarunk? Spanyolországban lassan lejár a mostani mandátum a politikusoknak. De miről beszélünk? A probléma több évtizedes, és nem is sok áldozat él már. Mire várunk még? Ez a, említették az e katasztrófáját is. Az állampolgárainkat nem hagyhatjuk kártérítés nélkül az áldozatokat. Legfőbb ideje, hogy döntés szülessen ebben az ügyben, és hogy megoldást találjunk. Hiszen ezek az emberek nagyon szenvednek. Köszönöm szépen, Ekabrász úr, de utána nem, Péter, nem látom, hogy jelentkezett, persze. Péter után lezárom a felszólalók listáját, mert tovább kell lépnünk, és még következtetéseket is le kell vonnunk. Tarik Abraz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem ez az első alkalom, hogy ezzel a témával foglalkozom, és már részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy találkozhattam az áldozatok szövetségeivel, nem csak Spanyolországban, hanem más országokban is. A helyzetet én is ugyanúgy látom, mint az előttem felszólaló kollégák. Európai eset ez, hiszen Nagy-Britanniát, Svédországot, Németországot is érinti. A panaszosok jelen esetben spanyolok, de ne de mindenképpen lássunk, fogalmazunk világosan. Minden esetre 2010. augusztusában Spanyolország elfogadott egy királyi határozatot, és csak egy hónap volt arra, hogy az áldozatok számára, hogy jelentkezzenek. Ez hihetetlen, olyan, mintha nem is adtak volna semmiféle jelentkezési határidőt. Két dolgot kellene megtenni. Egyrészt kártérítést kell fizetni, néhány száz esetről van szó, egész Európában. Spanyolországban még kevesebb. És ezért gondolom azt, hogy a kártérítés egyszerűen megejthető lenne. Másodszorban, még akkor is, ha mi nem járhatunk el, mert az Európai Parlament nem járhat el, gondoskodnunk kell arról, hogy az igazságszolgáltatása révén szankcionáljanak. Főleg azokat részesítsék, sújtsák szankcióval, itt a spanyol közigazgatásra gondolok, azokra tehát, azokat sújtsuk, akik megengedték, engedélyezték ennek a szernek a használatát akkor, amikor tudni lehetett, hogy milyen hatása van ennek. Tehát kártérítés és büntetés. Péter. Igen, köszönöm szépen. Egy valamivel kiegészíteném azt, amit a kollégám elmondta. Köszönöm a panaszosoknak, hogy személyesen eljöttek hozzánk 59-ben születtem Kelet-Európában, Kelet-Németországban kevés ilyen eset volt, de hát ez azért volt, mert az, ez a gyógyszer nem volt annyira hozzáférhető a vasfüggöny másik oldalán. Nem tragédia volt ez, hanem igen, hát vannak tragédiák, de ez bűn. A tragédia az, amikor valami véletlenül történik. Ez bűn. Tudták, és mégis csinálták már fiatalként nagyon foglalkoztatott ez. Valakik ezt megúzták, és utána az állam megpróbált valahogy kártéríteni, de ez a kártérítés eltért országról országra. Mit lehet tenni? Hát igen, ez egy szörnyen nagy bűn és az érintett áldozatokat nem részesítették megfelelő bánásmódban. Mit lehet tenni? Azt mondták nekem, hogy január 26-án a parlament már elfogadott egy állásfoglalást, Fair Compensation, ez volt valahogy a cím, igazságos kártérítés a gyógyszer skandalumok áldozatai részére, 99 per 2015-ös állásfoglalás. Úgy tűnik, hogy jogilag tisztázták a helyzetet, de azért politikailag továbbra is nyomást kell erre gyakorolnunk. Jó lenne a napi rendre kerülne ez, de sok ország számára ez a téma mellékles, kicsit kellemetlen is, és ezért megpróbálják az egyebek alatt letudni. A panaszosok segítségével a petíciós bizottságnak ezt napirenden kell tartania. Az érintett tagállamoknak meg kell mondanunk, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. És említettem az állásfoglalásunkat, ez a hátszelet jelenti számunkra ahhoz, hogy a tagállamoknak elmondjuk, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. A, vannak olyan károk is, amelyek nem tehetőek jóvá, de egy demokratikus, fejlett társadalomban legalább egy igazságos kártérítést azért biztosítsunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Peter, ez fontos volt. Említenünk kell a közelmúltban elfogadott állásfoglalást, és akkor ezzel a vitát le, lezárom. Két percet adok a panaszosoknak még. Köszönöm. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy lehetőséget adtak arra, hogy elmondjuk a problémánkat, ahhoz kapcsolódnék, amit mindenki említett, ugye, hogy a tagállamok hatásköre ez. A talidomid minden országban tragédiát okozott az áldozat szervezetek nem tudják, hogy ki igazából a felelős. Grünetál az első felelős, ugye Németországban, Ausztriában, Portugálban, Spanyolországban közvetlenül értesítették a gyógyszereket, aztán a német kormány is felelős, hiszen megfelelő kipróbálás nélkül engedték a gyógyszert külföldre exportálni illetve azok az országok is felelősek, amelyek beengedték a gyógyszert az ország határaikon belülre. Terik úr említette, hogy a spanyolországi helyzet rosszabb, mint a többi ország helyzete, mert ott nem volt megfelelő ellenőrzés, vagy talán azért, mert a német kormány túlságosan hittek, és a gyógyszer értékesítését nem tiltották be. Úgy gondolom, hogy az olasz eset is elég tragikus, de mindenképpen olyan ügyről van szó, amiben az Európai Parlamentnek fel kellene lépnie. Az áldozatok úgy gondolják, hogy mindenképpen jó, hogy most európai szintre került az ügy. Elnök, eh, kedves eh, kollégák, akkor most szeretném lezárni ezt a napirendi pontot. Mindenkinek köszönet a hozzászólásért, hogy az Európai Bizottság is eh, joggal mondta, ez jogi és politikai kérdés egyszerre. Én még inkább úgy gondolom, hogy emberiességi kérdés mindenképpen írhatunk a szociális ügyi miniszternek, megkérdezhetjük, hogy milyen kompenzációs intézkedéseket hoztak eddig Spanyolországban az áldozatok megsegítésére, illetve arra ösztökélhetjük a kormányt, hogy a, a párbeszédet folytassák az áldozat szervezettel. Másfelől a házon belül a különböző szolgálatokkal feltérképeztethetjük, hogy a különböző tagállamok, más tagállamok milyen intézkedést hoztak annak érdekében, hogy a jó gyakorlatokat kicseréljék a tagállamok egymás között. Ez is nagyon hasznos lehet. Végül is 60 év telt el és mint láttuk, az egyes tagállamok, egyes országok különbözőképpen reagáltak akkor megbízhatjuk a titkárságot azzal, hogy a ház különböző szolgálataihoz forduljon, és tárják fel, hogy miként jártak el azok a tagállamok, amelyek adtak kártérítést. A harmadik dolog pedig, hogy elküldjük a levelet az illetékes európai biztosnak, negyedik dolog pedig az lenne, hogy hivatkoznák ebben a levélben a januárban a parlament által elfogadott állásfoglalásra, amire Péter emlékeztetett bennünket. Számomra ez egy, lehetős, egy lehetséges megoldás lenne, így elég nagy nyomást tudnánk gyakorolni, mondhatjuk így, a spanyol kormányra. és nyilván nyitva hagyjuk a petíciót, minden kolléga ebben az irányban nyilatkozott, Terek úr. Elnök asszony, a spanyol szociális ügyi miniszternek miért írjunk, és miért ne írnánk az egészségügyi miniszternek? Ja, én azt hittem, hogy ugyanarról a szeméről van szó, de tudja mit? Írjunk a kormánynak, és majd odaadják az illetékes miniszternek. Azért, mert itt egészségügyi kérdésről van szó, nem igazán szociális kártérítési ügyről, hanem egészségügyi, igazságügyi problémáról. Így van, teljesen igaza van. Én azt gondoltam, hogy ugyanaz a miniszter kezeli a két területet, de igen, ugyanaz a miniszter, mondja a kolléganő. Hát Hát, nem vicces, Terik úr, hogy végre van egy ügy, amiben valaki jobban tudja, mint ön, hogy mi a helyzet. Igen, mert én katalán vagyok. Rendben. Ez magyarázat, de nem mentség. Rendben. Akkor eljárhatunk így? Martin úr. Ami engem zavar ebben a javaslatban, az az, hogy a Grunenthal gyógyszergyár felelősségének a megnevezése nem szerepel benne. Ez engem egy kicsit zavar. Ugye mindenki úgy gondolja, hogy ők az elsődleges felelősök, számok nincsenek nálam, de megkérdezhetnénk a Grünentától, hogy milyen kártérítést fizettek eddig. Minden valószínűség szerint azt fogják mondani, hogy nullát, és akkor a kollektív józan ész azt fogja erre reagálni, hogy hogy fordulhat elő, hogy a gyógyszergyár, amely felelős, semmit nem fizetett. Tehát idézőjelben mondhatnánk, hogy aki kárt okoz, annak fizetnie kell, itt pedig a Grunenthal ugye hát nem vállalta a felelősségét. Nagyon jó elképzelés, és tényleg nagyon erőteljesen lép fel ön ebben. Szóval ez lenne akkor az előre lépés, a megoldás lehetősége. El tudják fogadni? Kiváló. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki már köszönetet mondott önöknek, hogy elmondták a tapasztalataikat. Én még nem, úgyhogy köszönet tőlem is, köszönet az idejükért. Now the next site. A következő a 717 per 14-es petíció a nyári időszámítás eltörléséről. 944 es sorszámmal már szerepel egy másik, meg van egy sor más petíció, amely ezzel foglalkozik. Gershwin nagyon jó dalt írt a nyári időről, meg a téli időről, mint tudják, de itt most nem erről a darról van szó, hanem a nyári időszámításról, a panaszosok nincsenek itt, Péter de Mayernek adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Jó reggelt, jó napot kívánok, elnök asszony! Képviselő asszonyok, képviselő urak, hölgyeim és uraim! megkérhetném azokat, akik most távoznak, hogy egy kicsit csendesebben tegyék, hogy ö, odafigyelhessünk az Európai Bizottságra ebben a témában is. Akkor most az öné a szó, De Mayer úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy némi háttérrel kellene szolgálnom az irányelvvel kapcsolatban, hogy jobban érthető legyen a kérdés. A nyári időszámításra vonatkozó irányelv értelmében októberben állunk vissza a téli időszámításra, és márciusban a nyári időszámításra állunk át, tehát évente kétszer állítjuk át az órákat. nem az Európai Bizottság vezette be az időszámítást, a nyári időszámítást Európában, hanem már a 60-as, 70-es években a tagállamok, az európai országok önállóan döntöttek így különböző okoknál fogva. Most nem fogom az összes okot ismertetni. Az történt, hogy a bizottság 1980-ban tett egy első kezdeményezést, hogy a tagállamokban meglévő gyakorlatokat harmonizálják a nyári időszámítás vonatkozásában. A fő ö, oka ennek az volt, hogy ö, vagy fő célja, hogy megfelelően működhessen a belső piac a 60-as, 70-es években. Ö, voltak bizonyos menetrend, harmonizációs, nemzetközi közlekedési problémák légközlekedésben, vasúti közlekedésben elsősorban. Ezért a 80-as években a bizottság megtette első irányelv javaslatát a parlamentnek és a e, tanácsnak. Először átmeneti 5 éves időszakra vonatkozott ez, először csak a nyári időszámítás kezdetét harmonizálták, a végét nem. Aztán a 2000-es 9. irányelv, amit 2001-ben fogadtak el, harmonizálta állandó jelleggel a nyári időszámítást, mert hát most már nem 5-6 éves átmeneti időszakra vonatkozóan, hanem állandó jelleggel fő cél itt is az volt, hogy harmonizálják a tagállami szabályozásokat, hogy megfelelően működhessen a belső piac. Úgy gondolom, hogy ennyit akartam mondani, és itt eh, abba is hagyom. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy rövidre fogta, és nagyon pontos volt felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a Júri és az ITRE szakbizottság közös meghallgatást rendezett a kérdésben itt az Európai Parlamentben idén március 24-én, és látom, hogy többen vannak a teremben, akiket nem ismerek. Először is Svoboda úr van a listámon, és aztán Ról úr. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy azért ismer engem. Nem? Mégsem? De valóban ismerem önt, mondja a, az elnök, nagyon kedves emlékeink vannak. A három szakbizottság valóban nagyon sikeres meghallgatást tartott, ahova meghívtuk a energia, szállítási, egészségügyi ágazatok képviselőit, megvizsgáltuk a jogi szempontokat is, a legutolsó 2001-re datálódik. Hadd mondjam el, hogy a meghallgatás eredménye az volt, Szerintem két dolog között kell különbséget tenni. Az egyik az, hogy az összehangolt ö, ö, időszámítás az, e az Európai Unióban jó dolog, és e, szerintem ezzel senki nem ö, vitatkozik. Ez fontos az e belső piac jó működéséhez. A vitatott kérdés az volt, hogy vajon van-e ma értelme annak, hogy téli időre látáljunk a nyári időre, és hogy nem lenne jobb, ha egy összehangolt időszámításunk lenne az egész Európai Unióban. Az előadások a szállítási, energiaügyi és egészségügyi iparágak képviselői részéről azt mondták, hogy nekik mindegy. Se előnyök, se jelentős hátrányok nem származnak az átállásból. Ezek az ágazatok számára nincs igazán nagy ö, jelentős ok annak, hogy átálljanak. Az egészségügyi szektor azonban kilenc európai egyetem kutatása alapján nem állt kedvezően az, időjárás, az időszemtes átállításához. Egy német professzor mondta el, hogy hány százmillió euróba kerül évente, és az ott az alapinformáció, hogy az emberek 80%-ának nincs gondja az átállással, de van 20% akinek igen, hogy igenis problémát jelent. És az először említett 80% nem érti meg, hogy a másik 20%-nak milyen problémái lehetnek. Tehát nagy a megosztottság a kérdésre alkotott véleményekben. A bizottság is megjelent, és nem mondanám, hogy brutálisa volt a reakciója. Azt mondták, hogy készítettek tanulmányokat, amelyek azt mutatják, hogy az irányelv elfogadásakor indokolt volt az időszámítás, a számítás átállítása, de a bizottság ezért semmit nem, nem is akar tenni a kérdésben. Van tehát most egy szóbeli kérdés, amelyet feltesznek majd a bizottságnak a nyári vakáció után a plenárison, és azt kérjük, hogy vizsgálják felül az időszámítás átállításának szükségességét, és a bizottság válaszától függően látjuk majd azt, hogy kell-e állásfoglalást kérnünk, vagy mi történik. Nem vagyunk passzívak, tört, zajlanak a dolgok, és a parlament jelentős számú képviselője és szerintem minden frakcióból jelen vannak ők, akik támogatják az idő, időszámítás eltörlését, az, idősz, az átállítás eltörlését. Köszönöm szépen, Ról úr! Köszönöm szépen hogy megengedik, hogy néhány érvet ismertessek. Ez a probléma több ezer embert érint az Európai Unióban. Egyre több levelet kapunk, és petíciókat is. A tagállamokban is kapnak petíciókat. A bizottság az imént elmondta, hogy hogyan keletkezett az egész. Ez érdekes, de jelenleg nagyon nagy a gond, mert senki sem ad konkrét választ arra, hogy kinek lenne lehetősége kezdeményezni a módosítást. Mert vannak jogos agályok, jogos félelmek, nincs értelme annak, hogy kétszer idegesítsük az embereket egy évben az átállással. Semmiféle előnye nincs az energiahasználat szempontjából ennek. Jelenleg azt látjuk, hogy a tagállamok az európai szintre mutogat, az európai szint pedig azt mondja, hogy a tagállamok felelősek a legfontosabb azt hiszen most itt van nálunk a bizottság egyik képviselője, hogy választ is adjon. Ha a bizottság dolgozta ki annak idején az irányelvet, akkor most ők kezdeményezhetnek. De kérdezném, ki az, aki megadhatja a kezdőlökést, hogy ezt az értelmetlen helyzetet felszámoljuk. Világos választ akarok, a bizottság hónapok óta vonakodik attól, hogy világos választ adjon, írtunk a bizottságnak, pedig ez az alap a petíció esetében is. Szeretnénk tudni, hogy tudunk-e foglalkozni európai parlamenti képviselőként, vagy nem is vagyunk egyáltalán illetékesek. Erre szeretnék világos választ kapni. Thank you. Köszönöm szépen. Sadakovsky úr következik. Köszönöm szépen az igyekezetet, a nevem kiejtésével jól sikerült. Az én nevem valóban nagyon komplikált, Cecília. Németül fogok felszólalni. Erőteljesen szeretném bírálni azt, hogy az Európai Bizottság nem válaszolt nekünk. Az, amit Rölikus úr mondott, igaz kétszer vagy háromszor megkérdeztük azt, hogy hogyan néznek ki a lehetőségeink. A Csehköztársaságban tíz éve küzdünk ezzel. Nagyon sok petíciónk van, és tudjuk, hogy Európának egyáltalán nem használ az óraátállítás, sem gazdasági, sem bármilyen más szempontból. egy óra plusz vagy mínusz, teljesen mindegy. Most tudjuk, nagyon sok tanulmányunk van, és azok is kimondják, hogy az egészségre ártalmas. Mennyi ideig fogunk még várni a válaszra? Hogyan lehetne ezzel a helyzettel valamit kezdeni. 11 petíciónk van az ügyben, de a Csehköztársaságból tudnék még néhányat küldeni. Az Európai Parlament több, mint nagyon sok petíciót kap, nagyon sok aláíró féltől, és én is azt kérném, hogy ezt a kérdést válaszolják meg. Pavel Svoboda, a Júri Szakbizottság elnöke azt mondta, hogy az Európai Parlamentben több mint 200 tag van, aki ellenzi a nyári, illetve a téli időszámítást, óraátállítást. A kezdeményezést egyre többen aláírják, egyre nagyobb méreteket ölt. És az óraátállításkor újabb és újabb petíciókat kapunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a témát felvetettétek itt, a bizottságot pedig nagyon kérem, hogy ezzel a témával kapcsolatban egy megfelelő választ adjon, mondja el, hogy mit tehetnénk. Thank you. Köszönöm szépen. Ezzel véget, véget, véget is ért a hozzászólók listája. Van itt egy nagyon érdekes dolog az, hogy annyi petíció van, és mindegyik Németországból érkezett. Miért, miért van ez így? Ott vannak, ott, érzi, ott érzékelik az emberek jobban a óraátállítás, hiszen mindenhol vannak ilyenek, de a petíciót mindig Németországból nyújtották be egy-két kivétellel. Számomra ez nagyon furcsa, és szeretném tudni a választ. Lehet, hogy kemény a német lobby. Ki tudja? Annyit tudunk, hogy a bizottságot többször kértük, hogy válaszoljon, amit még eddig nem tettek meg. Ez tehát a bizottság házi feladata, kérünk egy megfelelő választ a feltett kérdésekre, a szóbeli kérdésre is, amelyet a plenárison nyújtunk be, ami azt jelenti, hogy amit én javasoltam, az a következő, megvárjuk a szóbeli kérdésre adott választ, és attól függően majd dönthetünk arról, hogy lezárjuk-e a petíciót, vagy nyitva tartsuk-e, függően attól, hogy milyen választ kapunk. Más eljárási lehetőséget ennél nem, ezen kívül nem látok. Megfeleli így mindenki egyetért? Köszönöm szépen. Mikrofonon kívül. Well, are you keen on... Kér szót? Parancsoljon inkább nem, akkor kérem vigye el az üzenetét a nagyon-nagyon lelkes petíciós bizottságnak, hogy várjuk a választ. A következő petíciót elhalasztották, a tízest, a tizenegyes következik, aminek az előadója nincs itt. A bizottságnak adom meg a szót Kondelangénak, vagy Jana Abulescu-nak. Either one of you, Thank you. Please. Yes, uh, my, my name is Kunde Kunde Lange vagyok. A regionális és városfejlesztési politikáért felelős osztályról. A regionális fejlesztési alapból finanszírozott projektről van szó. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a hatóságot a tagállam nevezi ki, és a hatóság felel a, egy uniósan finanszírozott programért, és a helyszíni ellenőrzésekért, amelyet nem a bizottság végez. Arra kértük a hatóságot, hogy tájékoztasson arról, hogy mi történt azóta, hogy a legutóbbi alkalommal megvizsgáltuk a helyzetet, még nem volt véglegesítve a szerződő félnek, a kedvezményezettel még voltak problémái. A hatóság ma elmondta nekünk, hogy véglegesítették ezt a projektet. Az összesítő jelentést is megkaptuk, és az a panaszokról is említést tesz, de emellett megerősíti azt, hogy minden problémás kérdést megoldottak. Kaptunk még két jelentést is a munkák lezárásáról, az egy, a munkákról az egyik eh, átvételéről 2012 2012-es eh, lista arról, hogy milyen munkát kell még elvégezni, és akkor azt mondták, hogy még három évre van szükségük a munkák véglegesítéséhez. És emellett kaptuk a munkák átvételének végső jelentését, 2015 júniusi jelentés ez, egy hónap ezelőtt szövegezték ezt meg, azt mondják ki, hogy megfelel a technikai specifikációnak a helyzet, minden problémát a jelentések szerint megoldottak. És van még egy új tény, amelyre fel kell hívnom a figyelmüket. Pénteken késő este a panaszos egy újabb e-mailt küldött nekünk, azt mondja, hogy nem végeztek munkákat, vagy csak nagyon kis javításokat végeztek. Nyilván azóta nem tudtuk a hatóságokkal megbeszélni a mai ülésre ezt a helyzetet, de a bizottság ennél többet nem tud tenni. A hatósághoz kell fordulnunk és megkérni, hogy véglegesítették-e, lezárták-e a projektet a 2007-2013-as program végrehajtásáról van szó, ez decemberben zajlik, és a hatóságnak az év végéig a zárójelentést is be kell nyújtania, márci, márciusig. A programmal kapcsolatos összes részletről tájékoztatnia kell. Köszönöm. És akkor most a kollégáknak is átadom a szót. Szükségem van mondják el, hogy szükségem van arra, hogy elmondják, hogy mit tegyünk. Márton úr? Écoutez, je crois que la commission vient de répondre euh, úgy gondolom, hogy a bizottságnak magának kellett volna válaszolnia. Ha egy újdonság érkezett péntek este, akkor nem lehet lezárni az ügyet. Nem látok más lehetőséget. Peter, did you ask for the floor? Peter szót kér? Hát két, kétségeim vannak. Én megértem a panaszos felet, másrészt viszont másfajta vizsgálati mechanizmusokra is szükség van. Ott van az Európai Számvevőszék is, nem tudom. Hogyha a csatorna fedél nincs feltéve, az disznóság. Ez nem történhet meg de azért biztos, hogy vannak ellenőrző mechanizmusok. Ki ellenőrzi a projekt végrehajtását? Ki az, aki ellenőriz? Ki az, aki megnézi, hogy a minőség megfelelő, hogy azt a munkát végezték el, amelyre kérték, stb. Véleményem szerint ezt lezárhatjuk, a panaszos pedig forduljon a regionális hatóságokhoz. És ha nem működik, akkor küldje meg be nekünk azt az információt. nem törődhetünk mi az utolsó kis csövecskével is Európában. Hát valamilyen választ találnunk kell, nem tudom. Ma jó, in realtà vorrei sapere dal petitioner... Azt szeretném, hogy a panaszos küldjön be nekünk több információt, hiszen elmondta, hogy van itt egy új fejlemény, mondjon akkor többet nekünk, és akkor döntsünk. Én azt mondanám, hagyjuk nyitva, és aztán majd először kapjuk meg a, a panaszostól a további információkat. Jó, akkor ezzel a felszólalói listát lezártam, kimerítettem. Járjunk el következőképpen. A panaszos azt mondta, hogy nem tettek semmit 2018 óta, hogy javítsanak a minőségen de az ezzel kapcsolatos információ csak tegnap küldték, küldte be. Hát tegnap óta nem tudtuk megnézni azt, hogy ez így van, fotót bárhol lehet készíteni. Akkor most visszadobjuk a labdát a bizottsághoz, hogy nézze meg, hogy mi a helyzet, és aztán utána tájékoztasson bennünket is. Ez így lehetséges? Igen, még egy valami, amit szeretnék itt megemlíteni, nem mondtam el minden részletet. A hatóság kivonult a helyszínre ellenőrizni, és az állami közúti vizsgálatokat végző szerv is 2012-ben, és akkor csak kisebb hibákról beszéltek és állítólag ezeket a, most már ezeket a hibákat kiavították, megkérhetjük a hatóságot, hogy ellenőrizzenek még egyszer. Megkérdezhetjük azt is, hogy utólagos ellenőrzést is beterveznek-e, nem? Mi készítenek-e utólagos ellenőrzést minden esetben? Hát ha jól értem, amit mond, akkor átvették a munkákat, de van még néhány részlet, tisztázatlan részlet. De hát a panaszos a részletekről küld be nekünk információt. Eleonornak azt mondom, hogy akkor Eleonor azt mondta, hagyjuk nyitva, Peter, hogy zárjuk le ezt a dossziét. Peter? Nem, akkor csatlakozom Eleonorához, jó javaslat volt ez. Csak ha megkapjuk az információt, és a titkárság azt mondja, hogy ez így kielégítő, akkor B eljárások, az, eljárások között zárjuk le, ha megkapjuk a megfelelő információt, azért, hogy ne kelljen újra és újra és újra beszélni erről. Hagyjuk nyitva a petíciót, és a titkárság döntsön. Tehát a, titkárság majd javaslatot tesz nekünk arra, hogy hogyan döntsünk, hogyan járjunk el. Pontosan így fogunk eljárni, ahogy Péter javasolta. A titkárság majd megvizsgálja a részleteket, és vagy lezárjuk, vagy pedig tovább vizsgálódunk a következő szakbizottsági ülésen. Kedves barátaim, délelőtti ülés ezzel befejeződött. Jó étvágyat! Mindenki jön vissza felfrissülve ebéd után.